Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Megkezdjük az ülésünket. Mindenek előtt el kell fogadnunk a napi rendünket, amennyiben van módosítási igény, mondják el, egyébként pedig elfogadtuk. A második pont az elnök közleményei címet viseli. Baroness Masina Bárik asszonyt üdvözöljük a szakbizottságunkban. Ő póttakként vesz részt a munkánkban a jövőben. Nagyon fontos a mai nap Portugália szempontjából, a FAM szempontjából is, ugyanis soha felmente születésnapot ünnepel. Gratulálni szeretnék. Uh, Most pedig a uh, következő pont az elektronikus szavazás. Mindenki felkészült a szavazásra. And now uh, we will, uh... Igen, ezzel megkezdjük a szavazást. The first vote is towards a new external strategy új külső stratégia a kényszerházasságokkal szemben, véleménytervezet elfogadása, Daniela Ayuto jegyzi a véleményt. Nyolcas kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es részenkénti szavazás, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell. 63-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést, kollégák, de kérem emeljék fel a kezüket. es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, azt kérik, rendben. 91-es, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 71-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 69-es módosító első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a második részről nem kell, hogy szavazunk. 70-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszus mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55-ös szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99-es szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49-es első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 53-as négy részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Harmadik rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as módosító negyedik része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum pontokra térünk át, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadó, Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as módosító, első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszus módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as három részből áll, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 40-es első rész mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most elektronikusan szavazunk a módosított véleménytervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak és az összes árnyék előadónak. Következő szavazás. Az Európai Uniós jog alkalmazásának ellenőrzése 2016-os évben véleménytervezetről szavazunk. Mariana Petir írta a véleményt. A uh, start to vote. Amendment 33. 33-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. 45-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene Még egyszer 46-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőrizzük, rendben. 46-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elnézést. Itt 47-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, ellenőriznünk kell. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, 56 os ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító mellette, mellette, 9-es ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 9-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1-es kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es, három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Rendben. 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es Két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28-as három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 29-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, El, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 31-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. A 32-est ellenőrizzük? Rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A kérdés az, hogy a 2 a 8-asig tudunk egyben szavazni ezekről, igen. Akkor 2-estől a 8-as módosítóig mellette, ellene <clears throat> tartozkodik. Elfogadtuk. És most elektronikusan szavazunk. Név szerinti szavazás, a módosított véleménytervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. It's adopt. Elfogadtuk. Gratulálni szeretnék az előadónak, Mariana Petirnek. Ezzel tovább lépünk a következő szavazásra. Uh, uh, point five on the agenda. Az ötödik napi rendi pont Őslakos népeket érő jogsértések a világban, beleértve nagyarányú földszerzést. E, jelentés tervezetről van szó. Florent Leszi készítette a jelentés tervezetet. Vagy véleménytervezetet pontosabban. Felkészültek a szavazásra? Egyes kompromisszum támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell.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 29-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 38-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezt szeretnék ellenőrizni a négyes kompromisszumot? Akkor a négyes kompromisszumot ellenőrizzük. A Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszum. 47-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette szeretnék ellenőrizni ezt az 58-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük 59-es mellette. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 elfogadtuk. Gratulálni szeretnék az előadónak, Florent Márcelézinek. Köszönöm szépen! Ez lett volna az szavazás, az elektronikus szavazás. Az egyebek következnek. Tájékoztatni szeretnék arról, hogy a következő ülésünk április 25-én lesz reggel 9 órától 1 óráig. Kedves kollégák, mi most következik eh, az a nemek közötti egyenlőség érvényesítésre foglalkozó hálózat. Ezzel kapcsolatos ülésünk 10 órakor kezdődik, vagyis van egy kis időnk 10 óráig. Köszönöm.